Ezzel az egyperces beszédek körét lezártuk, még az ECR frakció tájékoztatott bennünket, hogy Basír képviselőt Szait Kamal helyett a külügyi bizottságba delegálják. Hogyha senki körülnézek itt az ülésteremben, úgy látom senki sem ellenzi ezt, ha senki nem ellenzi, akkor ez így lesz. Második közlegényem Georgios Katrugálusz, a görög kormány tagja,